10-20-30 év múlva gyermekeink talán tudni fogják, mi lesz jövő. Minden esetre ebben a válságos időben remélem, hogy mindannyian a helyes utat fogjuk járni. Bene, adesso però procediamo alle votazioni, avremo più di un'ora. Jó, akkor most már tényleg elátérhetünk a szavazásra. Kérem figyeljenek oda, hosszú szavazólista van előttünk. Hogyha elektronikusan eh, ellenőrizni kívánják, akkor szóljanak. Rögtön az elején elmondanám, a, hogy az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy ma nem lesz szavazatmagyarázat, legalábbis szóbeli szavazatmagyarázatra idő, ezek, ezt, eh, erre holnap lesz lehetőségük. A kollégáknak kezdjük az Alfonszi jelentéssel, név szerint szavazunk. Nem, bocsánat, az előadó Alfonszi úr szeretne valamit elmondani a szavazás előtt? Kollégi, per favore, suo... Kérem, kollégák, hölgyeim és uraim, Alfonszi úrnak igaza van. Szépen nyugodtan, különben egy óra alatt, két óra alatt se végzünk. Alfonszi úr. mikro, madame. Köszönöm, elnök azt, hogy most már működik a mikrofonom. Csak valóban villám gyorsan. A kulturális sokszínűség a, e, e, elengedhetetlen összetevője az Európai Uniónak. A Lisszaboni szerződés is szól erről. A regionális és nemzeti sokszínűséget tiszteletben kell tartanunk. Azonban eltűnőben vannak, több tucatnyi európai nyelv eltűnőben van, valamit tennünk kell. Egyébként az UNESCO is létrehozott egy lehet a veszélyeztetett nyelvek listáját, nem szabad hagynunk, hogy újabb nyelvek tűnjenek el. Éppen ezért túlságosan sokáig, mivel túlságosan sokáig háttérbe szólt ez a kérdés, új lendületet kell adni ennek a folyamatnak. A Kulturális Szakbizottságban egyhangulag fogadtuk ezt a jelentést. Szeretném, hogyha a plenárison is minél többen szavaznának-e jelentés mellett, hogy új lendülettel lássunk neki, az európai nyelvek sokszínűségének eh, védelmének, eh, hiszen eh, fontos, hogy a jövő generációk is élvezhessék ezt az örökséget. Köszönöm. Köszönöm. Név szerinti szavazás, tehát ahogy említettem, megnyitom a szavazást. Lezárom, el, elfogadtuk, gratulálok. Vota. Gróte jelentés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Via jelentés. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második Lavia jelentés következik. Szintén név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk. Következik a, a Lavia von jelentés. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Fernandes jelentés következik, név szerint szavazunk. Kérem, adják a szavazataikat. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk. Következik a Labia jelentés. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy a jelentést elfogadtuk. Kérem, kérem figyeljenek oda, mert most egy komplikált rész következik. A löpás jelentésnél tartunk. 50 módosító indítvány érkezett a Környezetvédelmi Szabadságtól. Igen, parancsolja. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Csak figyelmeztetni szeretnék hogy a szavazólistához képest, a néppárti szavazólistához képest a, tiz, a 60-as módosító a 60-as módosítónál eh, két részbeni szavazást írtunk elő. Az első rész név szerinti szavazás, kulcs szavazatként, kulcs, szavazás, kulcs fontosságú szavazásként meghatározza. A második rész ugyancsak név szerinti szavazás, ugyancsak eh, eh, kulcs szavazásnak kellene, hogy legyen, azonban ezt a szavazólista nem így jelzi, de kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. Tehát a 60-as módosító második része is. Köszönöm. In blocco 50 emendamenti. Köszönjük, akkor blogban szavazunk rá az öte módosítóra, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13 módosító az ITRE szakbizottságtól mellette, ellene tartózkodik. Jó, ellenőrizzük elektronikusan, tehát az Iparügyi Szakbizottság 13 módosítójáról blogban szavazunk elektronikusan. Ha leadták a szavazatukat, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el ezeket. A hármas módosító következik mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Jó rendben, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votok Júza. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Az ötös módosító következik mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Egyértelműen nem fogadtuk el az ötös, de ha akarják, akkor ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást az ötösről, lezárom. Nem fogadtuk el, mondtam, hát ez világosan látszott. 9-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 15-ös mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy egyértelműen nem fogadtuk el. 26-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 31-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 43-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 44-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 45-ös jó, rendben, akkor a 44-est ellenőrizzük. Elektronikusan, le, ha leadták a szavazataikat, akkor e, megállapítom, hogy nem fogadtuk el. 45-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 40. Jó, jó, ellenőrizzük elektronikusan is. 45-ös módosítóról szavazzanak, kérem lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy amint az imént mondottam, nem fogadtuk el. 46-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 47-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 48-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 51-es mellette. Jó, rendben, akkor a 48-ast elektronikusan ellenőrizzük. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást, és nem fogadtuk el valóban. 51-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 52-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 56-os mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 57-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 64-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 68-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 73-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 77-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 90-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 91-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 92-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 93-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 93-ást ellenőrizzük elektronikusan. Szavazzanak kérem, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy a 93-as módosító indítványt nem fogadtuk el. 94-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 95-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 97-es két részben, első részben mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük az első részt elektronikusan, tehát 97-es módosító első részről szavazunk. Ha lettek a szavazatokat, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk. Kérem, emeljék a kezüket. Második részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 104-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadok el 105-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadok el 110-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük kérem. Vodok Júza. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy a 110-es módosító indítványt nem fogadtuk el. két szavazat híja, két szavazat híja, 122-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 138-os mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Tehát 138 osról szavazunk. Lezárom és megállapítom, hogy nem fogadtuk el háromszorozott hiány. 140-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 41-es mellette Csek, csek hallatszik mindenhonnan, jó rendben a 140-eset elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és valóban nem fogadtuk el, ugye? ezt már említettem. 41-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a 41-est is. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. Egy szavazaton múlott. 184-es mellette ellene tartózkodik, Kérem, emeljék fel a kezüket mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Ellenőrizzük, persze ellenőrizzük a 184 es miért is ne? Sikerült leadni a szavazatokat, kedves kollégák? És elfogadtuk. 144-es következik, név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. nem fogadtuk el 42-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Fogadtuk el. 60-as, három részben szavazunk, első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Második rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a második részt. Csak két része. Tévedtem, csak két részben szavaztunk. 188-as értelmét vesztette, 147-es következik mellette, ellene tartózkodik. Jó, ellenőrizzük elektronikusan, ha nem emelik a kezüket, nem látok világosan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 63 os a három részben első rész, mellette, ellene, tartózkodik. Nem fogadtuk el második rész mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadok el. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Check, miért is ne, a harmadik részt ellenőrizzük, tehát 63 per 3-ról szavazzanak, kérem. Lezerem a szavazást. Sajnálom, tudom, hogy nem fogadtuk el. 189-es mellette, ellene, Jó, ellenőrizzük elektronikusan, nem látom világosan a kezekből. 189-esről szavaztunk, tehát lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk. 168-os mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 78-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. nem fogadtuk el. 79-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 80-as mellette, ellene, tartózkodik, jó ellenőrizik elektronikusan, megnyitom a szavazást a 80-as módosítóról, sikerült leadni a szavazataikat, le, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. Folytassuk a 152-essel három részben szavazunk, név szerint e, meg az első részről megnyitom a szavazást. Tehát 152 per 1-ről szavaztunk. Elfogadtunk második rész, megint csak elektronikusan szavazunk. Ezt is elfogadtuk, harmadik rész, megint csak elektronikusan. Lezárom a szavazást. A harmadik részt nem fogadtuk el. 131-essel folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 167-es, tehát ugorjuk 177-esre ugrunk tovább. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. 152-es név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 167-es név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Következik a 181-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább ugrunk a 152-esre név szerint szavazunk. Nem fogadtuk el. 167-essel folytatjuk, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom, nem fogadtuk el. 185-ös mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizik elektronikusan a 185-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 82-es értelmét vesztette, 83-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 84-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 187-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 150. Jó rendben, 187-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy a 187-es módosítót nem fogadtuk el. Folytassuk a 153 asra mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 85-ös mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 80-87-esről mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 154-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a 67-es módosító indítványt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 67-es módosító indítványt nem fogadtuk el. 149-es elnézést, elnézést, 149-es mellette ellene tartózkodik, Kérem, emeljék fel a kezüket mellette, ellene, tartózkodik. Hát nem tudom, elfogadtuk, elutasítottuk, ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért, mert tehát a 149-est. Elfogadtuk. 971 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 169, 170, 171-es módosítókról. Lezárom a szavazást, nem fogadtuk el őket. 172-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 173-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 157-es mellette ellene tartózkodik, nem látom pontosan az eredményt, ellenőrizzük kérem elektronikusan. 157-es módosítót nem fogadtuk el. 107-es három részben első rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A harmadik részt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Tehát 107 per 3-ról szavaznak. Elfogadtuk. 190-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. 190-esről szavazzunk, tehát elektronikusan, és megállapítom, hogy elfogadtuk. 179-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 108-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 159-es név szerint szavazunk. A 159-esről lezárom a szavazást és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. 166-os mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 161-es, név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 111-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112-es, név 111-est ellenőrzik elektronikusan. Elfogadtuk. 112-esről név szerint szavazzunk. Megnyitom a szavazást, lezerem a szavazást. Nem fogadtuk el. 113-as név szerint szavazzunk. Megnyitom a szavazást. 114-es név szerint szavazunk. ös név szerint szavazunk. Nem fogadtuk el. 116-os név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. nem fogadtuk el. 117-esről grunk tovább, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Nem fogadtuk el. 118-as név szerint szavazunk. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 119-es név szerinti szavazás. Nem fogadtuk el. 163-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan? Hát, ahogy gondolják. Nem fogadtuk el. 120-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 164-es, négy szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, elfogadtuk elnézést, javítja magát az elnök. 186-os, az előadó módosítója, szobeli módosítója, parancsoljon kérem. A jelentéstevő, kérem. Régis.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 Köszönöm. Formidable, merci la technique. Csodálatos. Köszönöm a technológiának. Egy szóbeli módosítóról van szó. Én eh, szeretném törölni a D törlését a 9-es mellékletből, és hogy ez eh, az A részben szerepeljen a 9-es melegzetben. Ez egy nagyon technikai jellegű dolog, de itt arról van szó, hogy a cellulóz anyagok is már szerepeljenek a fejlett bioüzemanyag listán. Ha senki nem tiltakozik, mondja az elnök, akkor a jelentéstevő által javasoltak szerint módosi, ö, szavazunk. 186 mellett ellene tartózkodás. Próbáljuk meg még egyszer mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 180-ast visszavonták, 121-es és a 120, 165-ös okafogyottá válik, nem? Az egyes preambulum bekezdés, egyes módosító, javítja magát az elköszönő mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, nem fogadtuk el. A 123-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfog, el, nem fogadtuk el. 124-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 7-es mellette. Ellenőrizzük a 124-es módosított, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 3 szavazattal elfogadtuk, 7-es módosító mellett ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 126-os, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 127-es, tehát a válik, 128-as mellett ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 174-es mellett ellenőrizzük a 128-as rendben, lezárom a szavazást, elutasítva. 174-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 130-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 130-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 175-ös akafogyottá válik, 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ha gondolják, ellenőrizzük, nos, akkor ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 176-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 130, 183-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 183-as. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadva. 19-es a válik, 134-es mellette, ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A második rész mellette ellene, a 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133-as és a 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 136 mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elutasítva. 28-as mellett ellene tartózkodás elutasítva 141-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 142-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 33-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva illetve itt ugyanannyi szavazatot kapott az igen és a nem is. A bizottság javaslata módosításokkal együtt név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A jelentéstevő kér szót ismét, ha jól látom. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Elnök asszony, a jogalkotási javaslatról az 57 per 2 alapján kérem, hogy szavazzuk meg, hogy tárgyalási mandátummal rendelkezzek. Prego. Parancsoljon. Kedves kollégák, elnök asszony, itt eh, nagyon vitás eh, jelentésről van szó, és a frakciónk szeretné, hogy a második olvasatot eh, kezdjük meg, és most egyelőre ne fogadjuk el ezt a szavazást, tehát kerüljön sor a második olvasatra. Mm, rendben, akkor megszavazzuk a jelentéstevő javaslatát, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ha bár úgy láttam, hogy nem fogadtuk el. Megnyitom a szavazást, illetve igen, most már megnyitottam. Lezárom a szavazást. Tehát nem fogadtuk el egy szavazat hiány Quindi Pongo in votazione il progetto di risoluzione. És akkor most szavazunk a terve, tervezetről név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a lövén jelentés szavazása, és kérem, hogy egy kicsikét biztosítsuk a csendet. Az MV szakbizottság támogatta, e, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kérem, hogy biztosítsuk a csendet. A 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket, mert egyébként nagyon sokáig fog tartani a szavazás. Hetes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát lezárom a szavazást, elfogadva 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es, illetve 11-es, itt pontosabban javítja magát az elnök a 9-est, ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es. Ellenőrizzük előbb a 11-est, mellett megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről. Rendben. Kedves elnök asszony, az időpontot szeretném módosítani ebben a cikkben, tehát nem október 31-e, hanem december 31-e szerepeljen 2013, és mm, tekintettel az idő szűkösségére, mert már szeptember van, itt az időpontot ennek tükrében kell módosítani elnök. Akkor, ha nem látunk kifogás, akkor a 13-asról szavazunk mellette, ellene, elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 14-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 16-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, rendben, a 19-est, lezárom a szavazást, elutasítva. és most a javaslat módosítókkal együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A jogszabálytervezet név szerinti szavazását megnyitom, lezárom, elfogadva. Le Grip asszony jelentése első blokk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes okafogyottá válik, és akkor most név szerint a módosításokkal együtt a javaslatról megnyitom a szavazást. Elfogadva és név szerint szavazzunk most a jogszabály tervezetről, javaslattervezetről megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. A Scotta jelentés egyes blokk mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kettes blokk okafogyottá válik, a bizottság javaslatáról mellette ellene tartózkodás elfogadva. A jogszabály javaslattervezetről név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Approvato. Relazione Gro. Elfogadtuk. A jelentéstevő szeretne megszólalni. Äh, frau präsidentin! köszönöm szépen. nem szeretném az ebédidőt húzni de ebéd előtt még meg kellene néznünk azt az öt alapelvet amelyek kapcsolatban van megállapodásunk a tanácssal. Mindeddig a bizottság nem nyilatkozott, Ugyanakkor kaptunk valamiféle nyilatkozatot a sajtó központtól. Elnök, rendben, akkor első blokk, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második blokk kiesik, bizottsági javaslatról mellette ellene tartózkodók elfogadva név szerinti szavazás a jogalak, jogszabály tervezetről szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. A Zanon jelentés következik. Kontis úr kért szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és kedves kollégák! Az elnökök találkozója alkalmával azt javasoltuk, hogy ezt a napirendi pontot beszéljük meg. Nagyon fontos ügy ez ugyanis. Én szövegeztem meg a jelentést a petíciós bizottság részéről, a, bizots, a petíciók 85%-át érinti ez az ügy. Tehát eh, a közprojektek eh, környezetvédelmi kihatását nagyon fontosan kell, eh, fontosnak kell tekintenünk. Azonban a megfelelő vita nélkül került szavazásra az anyag, ezért kedves kollégáim, én azt javasolnám, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy legyen vita, akkor meg kellene hallgatnunk a bizottság véleményét is ebben az ügyben. Ezért kérném, hogy ezért fontos lenne, hogyha a parlament felelős módon tudna megnyilatkozni ebben az ügyben. Nyilvánvalóan eh, vannak bizonyos nyomások, amelyek arra vezetnének bennünket, hogy majd októberben eh, szavazunk előtte. Vitára lenne szükség, lényegi, érdemi vitára. Köszönöm. 3 ad ottobre 1. Elnök tehát szeretné, hogyha elhalasztanánk az októberi első rész ülése? Akkor ezt megszavazzuk. Vagy ha nem fogadjuk el, akkor ezt csak szavazunk és kész. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Relazione Gabriel per appello nominale. Voto. A Gabriel jelentés név szerinti szavazással megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egy újabb Gabriel jelentés. Ismét név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Papa Nikolaou jelentés. Hármas bekezdés mellette kiszavaz ellene tartózkodók elfogadva. 19-es mellette kiszavaz ellene szavaz tartózkodók elfogadva. 34-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. A második rész mellette a népszerűtő szavazással szavazást megnyitom, lezárom. elfogadva. 46-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 52-es eh, két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva 62-es népszerinti szavazással szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Elfogadva 63-as két részben első részt népszerinti szavazással megnyitom. Szavazást lezárom. elfogadva, a második rész mellette ellene tartozkodok, elfogadva, 67-es két részben, első rész mellette ellene tartozkodok, elfogadva, a második rész népszerinti szavazással, szavazást megnyitom, szavazást lezárom, elfogadva. Ezzel a végre értünk. Név szerinti szavazás a jogszabály tervezetről szavazást lezárom. Elfogadva. A Skidlevska jelentés következik. Név szerinti szavazással kettes módosító kapcsán. Szavazást lezárom. nem fogadtuk el. Hármas módosító név szerinti szavazással megnyitom, lezárom. Nem fogadtuk el. Kettes bekezdés, bekezdés módosító, bekezdés mellette ellene tartózkodó elfogadva négyes bekezdés első része mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. ellenőrzik a második részt. Négyes bekezdés, szavazást eh, lezárom. Nem fogadtuk el. 16-os két részben első rész mellette ellene tartózkodók. Elfogadva a második rész mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19 két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es mellett, két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész népszerinti szavazással megnyitom, lezárom, elfogadva 25-ös két részben első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva 39-es két három részben mm, első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva a második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva a harmadik rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva a negyedik rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 42-es bekezdés két részben, első rész név szerinti szavazással, szavazást megnyitom, lezárom, elfogadva, második rész név szerinti szavazással, szavazást megnyitom, lezárom, elfogadva, a 44-est név szerinti szavazással megnyitom, lezárom. Egyes módosító mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, de ellenőrizik. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. nem fogadtuk el. 57-es bekezdés mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Szavazást lezárom. Elfogadva 58-as három részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59-es két részben első rész név szerinti szavazással szavazást megnyitom, lezárom, elfogadva a második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva 60-as bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva 67-es két, három részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva második rész név szerinti szavazással mell, szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Harmadik rész, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Név szerinti szavazás volt, ugye? Elfogadva. 68-as, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadva a második rész, név szerinti szavazással szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadva 71-es három részben, első rész név szerint megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk harmadik részt, mellette ellenet tartózkodók, elfogadva 76-os két részben első rész mellette Ellenet tartózkodok, elfogadva a második rész mellette Ellenet tartózkodók, ellenőrizzük. Szavazást megnyitom, lezárom. es elutasított, hogy 82-es név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 84 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. F. Preambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. G. Preambulum bekezdés mellette, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ez preambulum bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. A teljes eh, anyag népszerinti szavazással szavazást megnyitom, lezárom, elfogadva rátérnék a Kurácsabilt jelentésre. A Kurácsabilt jelentés, hogy említettem, 9-es módosító név szerint a szavazással szavazást megnyitom. Nem, elnézést. Kurácsabilt azt, hogy szeretne megszólalni. Uh, very briefly, thank you. Nagyon röviden köszönöm, elnök úr szeretném megszólítani azokat a kollégákat, valamennyi kollégát, hogy felelősen szavazzanak, mégpedig a szolgáltatási direktíva eh, mellett szavazanak, az ellene való szavazás, a foglalkoztatás elleni szavazás lenne. Nagyon nagy mértékben figyelembe vették a szociáldemokraták eh, megjegyzéseit, a szociális dimenziót teljes mértékben lefedi a megalapodás és a eh, szolgáltatási direktíva. Ennek azt mondja, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Allora, possiamo procedere al voto. Emendamento 9. Akkor mehetünk tovább. 9-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. Egyes módosító. El, mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. Kettes módosító név szerinti szavazással szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítva, hármas módosító mellett, ellene tartózkodók elutasítva, tízes név szerinti szavazással megnyitom, lezárom, nem fogadtuk el négyes módosító mellette kiszavaz ellene tartózkodók, elutasítva 11-es módosító népszerinti szavazása, szavazást megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 5-ös módosító nép, népszerinti szavazással szavazást megnyitom, lezárom, elutasítottuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrizik géppel. Megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 12-es módosítom név szerinti szavazással szavazást megnyitom. Lezárom. Respinto. Elutasítottuk. Hetes módosító név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. végszavazás, név szerinti szavazásra szavazás megnyitom. Voto chiuso. Lezárom. Elfogadtuk. Az utolsó jelentés, Menendez de Valles úr jelentése, jelentéstevő. Elnök asszony, a zöld frakció sajnálatos módon ezen jelentés ellen szavazott, ez felelőtlen és foglalkoztatás ellenes, rettenetesen szégyenletes állásfoglalás volt. Elnök, köszönöm. Ahogy említettem, rátérünk a következő jelentése. Gép Hátasszének adom meg a szót. Kedves kollégák, Szociáldemokratákként semmiféleképpen nem szavazhatunk meg egy olyan jelentést, ami a szolgáltatások területén egy szociális dimenzióval bír, mint ahogy ez elhangzott. Bene, ultima relazione Mendez del Valle. Utolsó jelentés tehát Menendez del Valle egyes módosító mellette ellenen tartózkodók elfogadva ellenőrizzük, ellenőrizni szeretnék? Rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el, igazuk volt. Most pedig a jelentéstervezet egészen mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétét. Az ülést lezárom fél háromig.